Köszönöm az állásfoglalás indítvány benyújtóinak ezt minden megteszik annak érdekében, hogy javítsunk a munkánkon ezen a téren. Madame la Köszönöm, főképviselőasszony. Most ezt a vitát lezárjuk, és áttérünk a következő témánkra. A főképviselő asszony következő témája a kazettás bombákról szóló egyezmény 2010. augusztus 1 hatályba lépése és az Európai Unió szerepe. Eston asszony, öné szó. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők, nagyon hálás vagyok, hogy szólhatok erről a témáról, a kazettás bombák témájáról. Egy hónap múlva lép hatályba a kazettás bombákról szóló egyezmény. Tudjuk, hogy ez az egyezmény egy norvég kezdeményezés volt, amely megtiltja a kazettás bombák gyártását, tárolását és szállítását. Hasonló a helyzet a taposó aknákhoz, hiszen a kazettás bombák is nagymértékben veszélyeztetik a civilek életét, és elsősorban a gyermekek életét a kazettás bombák léte is az emberi ész és elvek ellen van, hiszen ez a bomba olyan, hogy nagyon nagy területre szórja szét halálos töltetét. Ezen kívül még nagyon sok olyan bomba van, amely nem robbant fel, és ott marad évtizedek után is felrobbanhat. Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy teljes mértékben betiltsa ezeket a gyilkos eszközöket. 2008. decemberében kezdődtek meg a tárgyalások, és 106 ország átvette már az egyezményt, és 36-an ratifikálták is. A ottavai egyezményhez hasonlóan, amely a taposóaknak a tiltja meg, nagyon sok haladást értünk el ezen a téren is, hiszen sikerült a kazettás bombák gyártását, tárolását és szállítását nagymértékben visszaszorítani. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió elkötelezett, hogy a civil lakosságot minden lehetséges módon megvédje. Nem minden EU-s tagállam része az egyezménynek, azonban ennek ellenére az Európai Uniónak nagyon aktív szerepet kell vállalni ezen a területen. Ahogy önök is tudják, az Európai Unió szorgalmazza azt, hogy a kazettás bombák a hagyományos fegyverzethez hasonlóan új ENSZ jegyzőkönyvben szerepeljenek. -e. Nagyon sok országot érintenek a kazettás bombák. Szerintem világosak lehetünk, hiszen itt a hagyományos fegyvere korlátozásáról szóló egyezmény ENSZ egyezmény, és igazi multilaterális eszköz, és a lehető legtöbb fórumon ismert. A hagyományos jegyzőkönyvekkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobban védjük a civil lakosságot a konfliktusos térségekben. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió is alkalmazza az egyezményt és jegyzőkönyveit. Az Európai Unió az ENSZ egyezmény teljes alkalmazására szólít fel. Ezen kívül a kazetes bombákról szóló jegyzőkönyv alapján az Európai Unió szeretné betiltani a kazetes bombákat, nem csak korlátozni gyártásukat és, és felhasználásukat olyan területeken, ahol humanitárius problémák vannak. Ez a jegyzőkönyv természetesen nem tud olyan átfogó lenni, mint a jelen egyezmény azonban sokkal több ország csatlakoz hozzá, főleg olyanok, amelyek kazettás bombákat gyártanak, illetve tárolnak. A következő lépésként azt tervezzük, hogy 2010 novemberében megbeszélést tartunk. A júniusi San Diego-i konferencia már megmutatta, hogy nagyon sok állam hajlandó kötelezettséget vállalni a civil társadalom érdekében a bombák ellen. Számos Európai Uniós tagállam nagyon aktív szerepet játszott az ülések elnöklésében is. Most szeretném kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió nagyon aktív volt ezen a területen. Segítünk a harmadik világ országainak, hogy megszabaduljanak a raktározott kazettás bombáktól, és megpróbálunk segíteni olyan országoknak, mint Laos, Kambodzsa, Libanon, Afganisztán. Az elmúlt tíz évben az Európai Unió 300 millió eurót szánt a taposó aknák eltávolítására háborús területeken. És sajnos a kazetes bombák is ugyanilyen napi fenyegetést jelentenek. Most pedig várom a vitát. Köszönöm, Eston asszony, és most pedig rögtön szeretném átadni a frakció felszólalónak, az a Gáler úra néppárt részéről. Igen, tisztelt főképviselő asszony, köszönöm szavai, teljes mértékben támogatom azt, amit mondott. Úgy gondolom, hogy ki kell emelnünk azt, amit az Európai Unió tett ezen fegyverek megsemmisítése érdekében. A háborúk és a polgárháborúk mindig a legrosszabb forgatókönyvet valósítják meg. Azonban a legrosszabb forgatókönyveknél is vannak még perfidebb eszközök, mint például ezek a kazettás bombák, amelyek nagyon hosszú ideig képesek kifejteni öldöklő hatásukat. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy most augusztus 1-én megállapíthatjuk, hogy az egyezmény hatályba lép. Másrészt nagyon fontos alkalom arra, hogy az Európai Parlament is hozzájárul ahhoz, hogy itt a saját portánkon is rendet csinálunk. Ez pedig azt jelenti, hogy a vonakodó tagállamokat is felszólítjuk, hogy vagy írják alá az egyezményt, vagy ratifikálják, és pedig minél hamarabb. Határidőt is szabunk az év végét. Nagyon jó lenne, hogyha augusztus 1 ezek a renitens tagállamok aláírnák az egyezményt. Lenne egy kérdésem, és ez pedig az, hogy az Európai Uniónak most jogi személyisége van csatlakozhat az Európai Unió jogszemélyként az egyezményhez? Mert ha igen, akkor ez bátoríthatná a vonatkodó tagállamokat is, hogy ezt tegyék meg. Most azt kívánom, hogy a lehető legrövidebb időn belül csatlakozzunk az egyezményhez, és él lovasai leszünk a kazettás bombák elleni harcnak. Természetesen ezzel szorgalmazhatjuk azt is, hogy a meglévő készleteket még megsemmisítsék. Köszönöm. Galer, Madame Köszönöm, Gáler úr. Gomes asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony, főképviselő asszony. A kazettás bombák embereket ölnek, és aránytalan pusztítást okoznak, nem különböztetnek meg civilt katonától. Az a gondolat, hogy ez, ez, ezek a fegyverek biztonságot adnak az őket használó országoknak, teljesen helytelen, igaztalan és megsérti a nemzetközi humanitárius szabályokat. Vannak eh, nagyon sok áldozata van ezeknek a eh, fegyvereknek. A az egyezmény arra kötelezi az aláíróit, hogy fokozatosan vonják ki ezeket a fegyvereket a hadrendből, és a készletezett fegyverektől is szabaduljanak meg. Nagyon sok ország aláírta már az egyezményt, amelyek nem tették, azok tegyék meg. Legyen ez egy egyetemes tilalom teljesen szűnjenek meg ezek a kazettás bombák. 11 tagállam ugyan aláírta, de még nem ratifikálta a megállapodást. Az én hazámban, Portugáliában is eljárási jogi akadályai vannak 2008 óta annak, hogy ratifikáljuk ezt a megállapodást. Ez elég kínos, mert Portugália annak idején teljes melszélességgel támogatta ezt az egyezményt az összes többi portugál nyelvű országgal. Szeretnénk tehát, hogyha a szerződés minél hamarabb hatályba lépne. Portugália részéről elfogadhatatlan a további késlekedés. Ezért is kérjük öntől, Eston asszony, hogy tegye meg mindent annak érdekében, hogy az Európai Unió, mint unió is csatlakozzon a megállapodáshoz talán a Lisszaboni szerződés alapján az Unió eh, odahathatna, hogy az egyezményt alá nem író, vagy azt nem ratifikáló tagállamokat felelősségre eh, vonjuk. Köszönöm. Köszönjük három percre. Lin képviselő asszony kapja meg a szót. Köszönöm. A civilek eh, ezreit, ezreit ölték meg, sebesítették meg az elmúlt évtizedekben a kazettás bombák, és tovább folyik ez a pusztítás az áldozatok egyharmada gyerek. A vietnámi kislány, aki a kertben segített az édesapjának, ő is a kazettás bombák áldozat volt, mindkét lábát elveszítette. Az az igazi tragédia, hogy ő még szerencsésnek mondható. Tíz eh, esetből négyszer halálos az áldozat. Évekig kampányoltunk, végre megszületett egy olyan egyezmény, amely változtathat a helyzeten létfontosságú elsősorban az, hogy minden uniós tagállam aláírja és ratifikálja ezt az egyezményt, és megtegye minél hamarabb. Agyos Gomes asszony is mondta, sajátos módon, és hogy arra az állás foglalást is rámutat, ez idáig mindösszesen 11 tagállam ratifikálta ezt az egyezményt. Ahogy az egyezmény életbe lépéséhez közeledünk, ez augusztus 1-én jön majd el, szeretném, hogyha a parlament és a bizottság együttes erővel bírná rá a fennmaradó tagállamokat a ratifikációra. A már aláíró országoknak minél hamarabb el kell fogadniuk a nemzeti jogszabályokat a végrehajtás érdekében, és az eddigi felhalmozott készleteket eh, meg kell semmisíteniük minél hamarabb. 2002-ben a parlament előadója voltam az ENSZ fogyatékosokról, fogyatékosok jogairól szóló egyezményének témájában 2006-ban fogadták ezt el. Ezt az egyezményt az Európai Uniós nem sokára aláírja. Teljesen, ellentmond, teljesen ellentmondás lenne az, hogyha ennek ellenére a kaszettás bombák ügyében mégsem tennénk semmit. A jövőre nézve fontos, hogy a bizottság és a tanács a kazettes bombák tiltását bevegye standard záradékként a harmadik országokkal kötött és kötendő szerződésekben, megállapodásokba. A humanitárius normákra vonatkozóan ötös cikk új iránymutatásokat és, és normákat ír elő, mindenféle módosítani kell az áldozatoknak. Ezen kívül, ahogy arra a főképviselő asszony is utalt, fontos, hogy a fel nem robbant kazettás bombákat minél hamarabb felszedjék, hiszen ezek további áldozatokat követelhetnek. A fennmaradó készleteket meg kell semmisíteni, illetve a már földben lévő fel nem robbantokattól meg kell tisztítani a konfliktusok által terhet területeket. <clears throat> Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megjóvjuk azon ezrek életét, akik majd áldani áldozatok lehetnek. Tudjuk, hogy milyen borzasztó fegyverek ezek, tudjuk, hogy milyen borzasztó hatással járnak. Még azon országokban sem szabad használni ezeket, amelyek nem ratifikálták ezt az egyezményt. Kérem mindenki fogja el az állásulást. Köszönöm, eh, Lunacek asszony kap szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Esten asszony, hölgyeim és uraim. Körülbelül négy évvel ezelőtt foglalkoztam először a kazettás bombákkal. Egy NGO jött el az osztrák parlamentbe, ahol akkor dolgoztam, hogy meggyőzzön minket, hogy egy ilyen egyezményt létrehozzunk. Olyan emberek is voltak köztük, akik maguk áldozatok voltak, vagy más ezőgazdaság, más egészség problémái voltak. Fényképeket is mutattak, hogy hogyan néz ki akkor, amikor fölrobban egy ilyen bomba. Ilyen kis színes, szétszórt részek esnek ki a bombából, és ezek évekig ott vannak. És a gyerekek ott játszanak, ahol ezek a színes kis dolgok kiesnek, akkor fölfigyelnek erre. Kézbe veszik, puf, fölrobban, elvesztik kezüket, lábukat akkor kezdtem el Ausztriában is foglalkozni ezzel a dologgal. Az én országom azok közé tartozik, amelyek azonnal aláírtak és azonnal ratifikáltak. Azonban sajnos az EU tagállamai közül még sokan nem tették ezt meg. Örülök, hogy itt legalább foglalkozunk ezzel az állásfoglalással. És hogy öt frakciót is sikerült meggyőzni, hogy vállalják. És most Gáler úrnak szeretném megmondani, hogy tudom, hogy az önök frakciójának is volt egy-két aggája néhány ponttal, és örülök, hogy meggyőzhettem önt is. Azokat a tagállamokat is meg kell nevezni, akik még nem írták alá, nem ratifikáltak, és még nem készek arra, hogy készleteiket megsemmisítsék. Ezeket az országokat meg kell nevezni. Eston asszony, két konkrét kérdésem van. Az Európai Unió jogi személyként csatlakozhat-e az egyezményhez, és harmadik országokkal való tárgyalások során ezt a követelményt is alapfeltételként lehetne a szerződésekben említeni. Választ várnék. Köszönöm. Köszönöm, Lunacek asszony. Most pedig Lőzing asszony kap két percre szót. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani az előttem felszólalóknak, teljes mértékben egyetértek. A kazettás bombák, ahogy hallottuk, tényleg a legbrutálisabb fegyverek közé tartoznak. Nemrég még az Európai Uniós országok és az Egyesült Államok is alkalmazták Jugoszláviában, Jemenben, Irakban. A kazettás bombák tölteléke 98%-ban civileket érint, és ezek közül 27% pedig gyermek. Nézzük meg, hogy milyen perspektíváink vannak a kazettás bombák területén. Érdekes az, hogy a Deutsche Bank befektet leányvállalatain keresztül olyan vállalatokba, amelyek ilyen bombát gyártanak. Például itt az Air Dry Communications és a Lockheed Martin is gyárt ilyen bombákat. Szégyen teljesnek tartom azt, hogy civilek halálával akarnak ezek a cégek pénzt keresni a fegyverek gyártását, szállítását és készletezését meg kell tiltani, és az ezzel való üzletelést is meg kell tiltani. Éppen ezért az összes Európai Uniós tagállamnak eh, ratifikálni kell, alá kell írnia ezt az egyezményt augusztus 31-ig, és hogyha ez nem lehetséges, eh, ahogy Gálir úr is mondta, a lehető leghamarabb. Ezen kívül moratóriumot is eh, meg kell szabni a kazettás bombák sorsáról addig, amíg ratifikálják az egyezményt. Ezen kívül el kell kezdeni a készletek megsemmisítését. Frakcióm nevében, a GUE NGL nevében üdvözlöm ezt a frakciókon átnyúló együttműködést, és azt a támogatást, amelyet ez a közös állásfoglalás kap. Úgy gondoljuk, hogy ez az állásfoglalás tényleg sikeres lehet a gyilkos fegyverek ellen. Köszönöm. Euh, monsieur Smith n'est pas là, et donc... Köszönöm, Smith úr nincs itt. Tehát megyünk tovább, a spontán felszólalók következnek, Papa Nikola úr következik egy percre. Euh, van elég idő, nem kell sietni. Köszönöm, Πράγματι, υπόθηκε από του συναδέλφου, μόνο 11 κράτη-μέλη στα 27 έχουν κυρώσει. Köszönöm, elnök asszony. Mint ahogy már elhangzott, a 27-ből 11 tagállam írta alá ezt a nagyon fontos eh, egyezményt. A kazettás bombák megsemmisítéséről, illetve használatból való kivonásáról. Nagyon jó dolog, hogy ezek a tagállamok aláírták, felveti a kérdést, hogy a többi tagállam miért nem írta alá ezt az egyezményt, annak ellenére, hogy augusztus 1-én az egyezmény hatályba lép. Nyilván ez, ezek tagállamok egy része nemzetbiztonsági okokra hivatkozik. Nyilvánvalóan, hogyha egy EU tagállam szomszédságában ellenséges állam van, akkor ez akár igazolható is legyen. Hogyha azt szeretnénk, hogy ha ezek a tagállamok is aláírják, akkor nyilvánvaló, hogy az EU-nak lobbiznia kell az ellenséges szomszédos országoknál ugyanezen egyezmény aláírása érdekében. És eh, elérni, hogy ezek a tagállamok is, ezek a szomszédos államok is írják alá. Mikor a sikult? Isten. főképviselő asszony, a kazettás bombák olyan fegyverek, amelyek elsősorban a civileket fenyegetik, mert olyan területeken használják őket, ahol ugye láthatatlanok. Az áldozatok 78%-a civil, akik semmiféle háborús konfliktusban nem veszik részt, ezeknek 27%-a gyermek. És továbbá a 30% ezeknek a bombáknak nem robban fel, hanem hosszú ideig, hosszú évekig ott marad a földben és csendben várja az áldozatait. Szomorú statisztikai adatok ezek, ennek ellenére jó néhány tagállam nem írta alá az erre vonatkozó egyezményt, azért, mert saját szomorú módon gazdasági érdekeik mást diktálnak, amelyek a fegyvergyártók fennmaradását előtérbe helyezik. A humanitárius érdekek, a civilek védelme fontosabb kell, hogy legyen, mint bármiféle gazdasági megfontolás. Az Európai Uniónak éppen ezért ragaszkodnia kell ahhoz, hogy minden uniós tagállam aláírja az erre vonatkozó egyezményt. Köszönöm, Kelly úr. Ma este A modern élet sötét oldaláról beszélünk, életeket pusztít, veszel a hív az AIDS, ártatlan civil életeket követel a kazettás bomba is. A Lisszaboni szerződéssel új eszközeink vannak, Esten főképviselő asszonynak is, arra, hogy megoldást találjunk ezekre a rettenetes problémákra. Ugyanakkor először a saját házunk táján kell rendet tenni, ahogy azt többen elmondták. 11 tagállami ratifikálta ez ideig mindösszesen, ez elfogadhatatlan. A többieknek fel kell tennünk azt a kényelmetlen kérdést, hogy mire várnak, és rá kell bírni őket, hogy minél hamarabb ratifikálják ezt egyezményt. hogyha egységesen lép fel az Európai Unió, akkor érhetünk el valamit, de csak akkor lehetünk egységesek, hogyha mindenki ratifikálja ezt az egyezményt. Különben hogyan mondhatnánk azt, követelhetnénk azt a többiektől, hogy ezt megtegyék, hogyha mi magunk nem mutatunk példát, nem járunk elő példával. Tehát először saját házánk terén tegyünk rendet, utána prédikáljunk a világ többi részének. Köszönjük, Kelly úr! Ashton asszony hogy fogja elérni, hogy kívánja elérni ezt, hogy a másik 16 tagállam is ratifikálja ezt az egyezményt, öné a szó kérem. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos vita volt, tisztelt képviselők, és lejegyeztem az önök felvetéseit. Az Európai Unió kitart a kötelezettségvállalása mellett mindent megtesz annak érdekében az egyezmény keretein belül is, és az egyezmény keretein kívül is, hogy ezeket a fegyvereket eltüntessük. Emellett a nemzetközi együttműködésünkben is fellépünk a kazettás bombák ellen. Ez tehát része lesz a fejlesztési politikánknak is. Két-három fontos dolog hangzott még itt el a vita során. Az egyik az, hogy az Európai Unió Lisszabon utáni időszakban csatlakozhat az egyezményhez. Nos, ez a tagállamokon múlik egyébként, de mindenképpen fel lehet vetni, illetve meg lehet fontolni. Én úgy tudom egyébként, hogy a tagállamok, ugye ezek közül 11-en aláírták és ratifikálták, 8 tagállam aláírta, de nem ratifikálta, tehát ez összesen 19 tagállam, 8 olyan tagállam van az összesítésünk szerint, amelyik se nem alá nem írta, se nem ratifikálta az egyezményt. A képviselőknek természetesen igazuk van abban, hogy a tagállamoknak, amelyek nem tették még meg, alá kellene írniuk és ratifikálniuk kellene ezt az egyezményt. E, visszatérnék egy pillanatra arra is, amit Linnasszony mondott, hogy tegyük ezt a harmadik országokkal való támogatási politikánk eh, részévé. Én már erről beszéltem is, eh, a Lisszabon utáni időszak lehetőséget teremt arra, hogy a különböző szakpolitikákat egyesítsük, illetve keresztezzük. Ezt eh, a külügyi szolgálaton keresztül is meg tudjuk tenni taposóaknák, elhagyott lőszerek, kazettás bombák, e, ezek e, mind veszélyesek, ugye gyakran nagyon színesek, a gyermekeket vonzák, és e, éppen ezért gyakran fordulnak elő a gyerekekkel ilyen jellegű balesetek, mely végtagvesztéssel vagy akár halálesettel végződik. Tehát ezeket az érveket és gondolatokat tovább kell adnunk partner országainknak, Sri Lankában például, illetve tehát a már lezárt válságok után a probléma felszámolása érdekében, illetve egyéb konfliktus területeken 330 milliót szántunk eddig erre a kérdésre, Afganisztánba például 22 milliót, de van programunk Bosznia-Hercegovinában és Kambodzsában is most tervezünk egy ilyen, Laoszban, Kambodzsában most tervezünk ilyen programokat. Nagyon nehéz kvantifikálni a programok eredményét, mégpedig azért, mert nem jegyezzük föl, hogy milyen lőszert semlegesítünk, ártalmatlanítunk a területen. A lényeg az, hogy a lőszerek onnan el legyenek tüntetve. A lényeg tehát az, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tagállamok írják alá a megállapodást, koordinációs üléseket tartunk EU fegyvermentesítési szakértők részvételével. Volt szó az egyezmény egyetemesítéséről, erről is beszélünk a különböző szakértői eh, tanácskozásokon, és eh, szeretnénk, hogyha Genfben az év végén résztvevő felek eh, soros ülésén eredményeket érjünk el. Tehát nagyon fontos, hogy ez a probléma meg legyen oldva. Köszönöm tehát az önök hozzájárulását is. Köszönöm, Esten asszony. Ön ez, ezzel lezárom a mai ülést. Mindenkinek szép estét kívánok.